Guten Morgen, liebe Kolleginnen, guten Morgen. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Túl hangos, túl harsány vagyok? Bocsánat, kérdezi az elnök asszony. Wir haben gestern... Tegnapi nap során hosszasan szavaztunk, ezért nem volt már lehetőségünk, hogy ingének elegendő időt hagyjunk Inge Gressle asszonynak a költségvetési rendeletre vonatkozóan, és a tanácssal való tanácskozásuk státuszkóját illetően. Úgyhogy emlékeztetőül elmondom, hogy hol is tartunk, ami a költségvetési rendelet reformját illeti. Ugye az első olvasatot a végső szavazást kivéve, és itt gondolok az állásfoglalásra, lezártuk. Mit jelent ez? Ha tanácsal sikerül megállapodnunk, akkor gyorsan kipipálhattuk a dolgot. Ha nem sikerül a tanácsal megállapodni, akkor a plenárison fogjuk az első, szava, első olvasatot lezárni, szeptemberben pedig akkor kezdődik a második kör. Úgyhogy ezt szerettem volna tisztázni. Saját magam előtt is fontos volt, hogy ezt tisztán lássam, mert tegnap este már én sem tudtam pontosan, de a koordinátorok ülésén, ami nem is volt olyan régen, tegnap este már előkerült ez a kérdés. De most visszatérünk a pontra, úgyhogy Kreszla asszonyt akkor meg is kérném, hogy hol vannak azok a kérdések, ahol még harcra kell számítani és hogyan is állnak az ügyek. Parancsoljunk-e! Köszönöm szépen! El sem hisszük, hogy mennyi minden dolog forog kockán. 12.30-kor a koreperben lesz a pillanatok pillanata, és én bízom benne, hogy a koreper ebben a formában, amit mi eh, javasoltunk, el tudja fogadni. Igyekeztünk egymás felé közelíteni, de hát azért elég nehéz az, hogy a 2006-os számok ö, eh, mögé alá térjünk vissza egész pontosan legutóbbi MFF időszakból nem tudjuk ezek szerint levonni a következtetéseket, pedig az az volt, hogy helyes volt az akkori csapásirány, viszont van javítani való. Úgyhogy én azt kérem mindenkitől, hogy szavazzák meg, hagyják jóvá, amit mi terjesztettünk elől. Egy mely, egy lehet kitételen van a vita, azaz nemzeti deklarációt adhatnak feltételes módban a tagállamok, és a tanácsnak úgy tűnik, hogy ezzel problémája van. Most pedig akkor úgy tűnik, hogy megosztják, akkor felosztják a a tagállamokat a között, hogy akik nyilatkoznak, azok a jók, akik nem, azok meg a rosszak. Mindenképpen tehát tisztázunk el az, hogy egyáltalán milyen formát öltsön ez a deklaráció, ez a nyilatkozat, mi lenne az auditnak a formája Európa és a tagállamok között, és hogyha a single audit elvet, amit a tanács is pártól vezetnénk be, és egy harmadik kontrollkeretet, ami egyébként kevesebb ellenőrzést jelentene, és sokkal költséghatékonyabb lenne, akkor nem fogjuk tudni ezt az egészet megkerülni. Úgyhogy ez a terv. Nem szeretnénk senkit sarokba szorítani és falhoz állítani tagállamként, hanem arról van szó, hogy jobb eredményre kell jutni közösen. Előkészítettünk egy dokumentumot, tegnap próbáltam már ezt bemutatni. Vannak olyan módosítók, amelyek elhalasztásra kerültek. Az MFF keretében történt tárgyalásokra, ezt az egyes pont alatt a carryovers alatt található a rugalmassági eszközre vonatkoznak ezek, aztán a fel nem használt pénzeszközök, itt a parlamenten belül ezek is halasztásra kerültek, az EDF költségvetése és a büntetésekből befolyó pénzekkel mi történik, és a dohányipari cégekkel kötött megállapodásokból befolyó összegek, tehát két milliárd euróról van itt szó. Ugye sokan szeretnék, hogy ezt visszaosszák, és erről kellene is beszélni, hogy oké, okay, de akkor hogyan. Na most ez a beszélnünk kéne róla, ez több körben megvalósult, de eredményre nem jutottunk. Abban egyeztünk meg, hogy nem tudunk megállapodni, és az MFF teamnek kell tehát ezt, mint feladat, hogy tovább kell vinni a tárgyalásokat magára vállalnia. Itt a parlamentben nagyon sok minden történik, és azért elfeledkezünk arról, hogy vannak még nagyon fontos elintézetlen feladatok. Úgyhogy kérem ezért a titkárságot, hogy ezeket a módosítókat újra terjesszük elő az MFF tárgyalások keretében, megfelelően dokumentálva, hiszen megéri, hogy a kollégák ezekre odafigyeljenek. Ez érdekes lehet a tekintetben is, hogy tényleg lemondunk-e pénzeszközökről, miért jó ez nekünk. Úgyhogy a tanács jó lenne, hogyha az eddigi megállapodásokat betartaná. A negyedik oldalon az 56 per 5-ös alatt látnak egy módosítást. Itt az annual accounts az kikerült, az annual sums az benne maradt, és az a jelenlegi költségvetési rendeletből van levezetve. Ez az éves összefoglalás megint csak azt mutatja, hogy 2006 előttre térünk vissza. Úgyhogy tulajdonképpen egy copy-paste-tel átvették a 2006-os időszakból a mostani 2014-től kezdődő időszakra ezt az eljárást kommunikáció. Nyilván az adatok benyújtásának időpontja nagyon fontos, hogy a február 15-ét határozzuk meg, amikor a dokumentumokat az auditokra vonatkozóan és a pénzeszközök felhasználásáról, és ezt most megváltoztatjuk, akkor mindent összekavarunk, akkor nem tudjuk, hogy a, a dj mikor kell, hogy beszámoljanak, mikor lesz a mentesítési eljárás, tehát késlekedni fogunk, én se hittem, de higgyék el, a 14 napos időszak, mint változtatás, az egész világot megváltoztatja. Többen voltak itt, akik előhúzták a fegyvert, és azt mondták, hogy mindent hagyni kell a régiben, de ez sincs még tisztázva. Ez egy nagyon lényeges kérdés a költségvetési rendeletet illetően, hiszen nagyon sok munkatárs teljes éves munkája függettől az időtől, időponttól. A tagállamok azt szeretnék, hogy május 1-ig várjunk, bocsánat, március 1-ig, javítja magát az előadó. De hogyha ilyen időszakot halasztásként most elfogadunk, akkor nyilván ezt indokolni kell, és mint ahogy mondtam, nagyon sok minden változna. Úgyhogy nem mindegy, hogy kommunikáció lesz, közlemény, vagy pedig indoklás az időpontra, időpont módosítását illetően. A nemzeti ö, deklarációk ügyében is van még tisztázandó kérdés, nyilván szükség van ezekre a nyilatkozatokra, de hogy ezek most nemzeti vagy regionális nyilatkozatok, olyan regionálisok, amelyeket aztán egyesítenek egy nemzeti deklarációba, az mindegy, a lényeg az, hogy egy ilyen deklaráció megtörténjen, és hogyha ez megvan, akkor ezt tovább lehet vinni. Úgyhogy ez is egy olyan pont, ahol talán egy kicsit rugalmasabban kell majd a tanácsnak ehhez közelítenie. Mindenképpen benne kell, hogy szerepeljen a dokumentumban. 77-es cikk B pont. Itt arról van szó, hogy a pénzügyi korrekciókat hogyan lehet kiszámolni. Itt a korrekciókkal kapcsolatban én azt mondom, hogy hagyjuk meg persze a tagállamoknak a pénzeket, de azért az Európai Uniós politikákat be kell tartani. Úgyhogy a kérdés az, hogy van-e egy olyan eszköz arra, hogy a tagállamokat arra kényszerítsük, hogy betartsák az európai iránymutatásokat. Tehát, hogy a pénzügyi korrektorokat ö, teljesen felhigítják, és ezáltal semmiféle nyomás nem lehet gyakorolni, és két és fél százalék esetleg veszendőbe megy, akkor senki nem fogja betartani a szabályokat, és, és nem lesznek nem lesznek európai politikák, úgyhogy ennyit erről. Nyilván, hogyha az 56-osban, amit már említettem, ezt az éves elvet, ezt félretesszük, és a 7 évet vesszük alapul, hát akkor kérdés, hogy ha 7 év során nem tartják be az európai politikákat, és csak a végén lesz egyfajta ilyen pénzügyi korrekciós lehetőség, az már késő lesz, mert az előtte lévő 7 évben nem fogják tudni kikényszeríteni a politikák betartását. Ez nem egyfajta veszőparipája itt a pénzügyőröknek, hanem európai politikák betartatására van szó. Tegnap ugye már itt elhangzott az, hogy nagyon sokan itt elmasíroznak mellettünk a pénzügyi fegyelem tekintetében, de azt kell mondanom, hogy akik így tesznek, azok saját magukat lövik hátba. Nem lehet csalni a költségvetésekkel. Közös érdekünk az, hogy a költségvetési rendelet az érvényben legyen, hiszen olyan keretmegállapodásokról van szó, amelyek rögzítve vannak benne, amelyek mindenki számára kötelezően érvényesek. Húsz trilóg volt, különböző szinten, rengeteg módosítót beszéltek meg, három nyitott még ebből, de a végén szerintem olyan szöveg lesz, amelyik jobb, mint az eddigiek, sokkal jobb, mint a korábbi megszövegezés, kicsit rugalmasabbá teszi a költségvetést. A vitás pontokat igyekeztünk tisztázni, ez az el, előzetes 1.12-ed, mint kérdés, az már megoldás felé megy, tehát ezek a, a pótköltségvetéseknek a kérdése. Lesznek most már szabályok a trust fundok kérdésében, a az árak vonatkozásában ez újdonság egyébként, ami az ingatlanokat illeti, az eljárásokban jobban, jobban bele tudunk szólni. Szeretnék is Monikának köszönetet mondani ezzel kapcsolatban. Úgyhogy most az ÁFA tekintetében is előrelépés van, tehát a támogatható költségek tekintetében nagyobb előrelépést tudtunk kieszközölni, főleg, hogyha itt a halászati alapra gondolok, jobban fognak tudni az érintettek dolgozni ezekkel a pénzekkel, mint korábban. A bürokrácia tekintetében is előrelépés van, gyorsabbak a kifizetési időszakok, rövidültek a jelentkezési határidők, Az átláthatóságot is igyekeztünk kiemelni, hiszen ugye a bíróságnál megtámadták azt, hogy nem átlátható itt a pénzeszközök felhasználása. <clears throat> Aztán az elektronikus kormányzás elvét is bevezettük, a jó adminisztráció is egy előrelépés és aztán az adminisztrációt karcsosítottuk, személyzeti elszámolások, személyzeti ráfordításokra vonatkozó elszámolásoknál kérdés volt, hogy hogy nemzeti jogot, vagy pedig európai jogot kell alapul venni. Ezt a kérdést is tisztáztuk. Úgyhogy szerintem összességében jó a szöveg, úgyhogy felhívom még egyszer a tanácsot, hogy ezt fogadja el. Amennyiben nem teszi, akkor sajnos csak az a megoldás marad, hogy második olvasatra kerül sor. Ugye vannak olyan kérdések, amelyeket sikerült most már, amely tekintetében sikerült dűlőre vinni, és ezért ez jó lenne így. Köszönöm szépen! Még egy dolog, amit csak röviden tudtunk érinteni tegnap este, és akkor már nagyon kevés kollega volt itt Tajrer úr, az elnök említette ezt meg. Természetesen az egyes alapokkal kapcsolatban is most kísérlet történik arra, hogy eh, hát ezeket is végrehajtsuk a költségvetési rendelettel összhangban, és ez rendben is van. Csak eh, azt tudom kérni a kollégáktól, hogy mindenki a saját frakciójában érje el azt, hogy mindenki egyetértsen azzal, hogy egy általános költségvetési rendeletre van szükségünk. És újra és újra mondjuk el, hogy ez a mi vezérlő csillagunk. És a tanácsnak is érdeke kell, hogy legyen az, hogy egy költségvetési rendes, rendelettel szembesüljön, és nem úgy legyen, mint a múltban, hogy ez itt nagy volt az összevisszaság, sok volt a külön szabály, stb. Mert ez sehova nem vezet és elsősorban nem vezetne ez az egyszerűsítéshez. Hát remélem valamennyiünk érdekében, hogy a tanács majd saját magát is a jó irányba mozdítja el, és sikerül megegyeznünk. És akkor még a nyári szabadság előtt gondolom, hogy el tudjuk fogadni, a, hogy meg lesz a költségvetési rendelet. Volt itt valahol egy listám, a hozzászólókról Jenszka az első, arra emlékszem. Igen, a szociáldemokraták eh, nevében szeretném jelezni inge felé az egyetértésünket és a támogatásunkat. Eh, Jan Mulder, a liberálisok, eh, én, a többi árnyék előadó részt vettünk a tárgyalásokon, és mi is úgy ítéljük meg, hogy a probléma az, hogy a tanács és itt most nem a tárgyalókat értem, a lengyerek és a dánok is nagyon-nagyon fair módon viselkedtek, de úgy általában a tanács a tagállamoknak egy tagállamokra elmondhatjuk, hogy egy szervezet felelőtlenség uralkodik. A nettó befizető körében ez a hangulat, hogy hát ez a mi pénzünk, ezek a buta európaiak ne dumáljanak bele, hogy ezzel mit csináljunk. A, az, azok az országok pedig, akik támogatásokat kapnak, azok azt mondják, hogy hát ez a mi pénzünk, azt csinálunk vele, amit akarunk. És ez tükröződik a tárgyalási álláspontunkban is. Itt meg kell tudnunk magyarázni a tagállamoknak, hogy ez az álláspont nem az ő érdekük. Emlékeztetnünk kell arra, hogy a tanácsnál mi kezdetektől fogva azt akartuk érvényesíteni, hogy azok a pénzügyi eszközök, amiket valamennyien akarunk, amelyek az ágazati rendeletben vannak felsorolva a különböző alapokra vonatkozóan, és úgy tűnnek, hogy ezek a csoda fegyverek, amelyekkel a politikai céljainkat el tudjuk érni. És akkor a tanács most hetek óta azt mondja, hogy mindaz, ami visszakerül az EU-hoz, tehát a rulíroz alapokon keresztül, azt, azt mi akarjuk visszakapni. Nekem kell magyaráznunk, hogy a rulírozó alap hát nem tekintető ilyen visszaforgatónak, hogyha megint csak a tagállamok visszaveszik a pénzüket. És ezért ugye elviekben nem támogatjuk azt, hogy legyenek ilyen reflow az európai költségvetésben, de persze, ahol ennek van értelme, ott lehessenek, lehessen kivételt tenni. És valahol felül ezt fölírhatjuk, de azért alapvetően az észszerűségnek adjunk nagyobb teret meg kell vitatnunk a különböző fontos pontokat, és mindenki is otthon mondja el, például németek a német kormánynak, hogy észszerűen kell bánni ezekkel a pénzeszközökkel, ezekkel az alapokkal, és hogyha mm, ellenőrzési mechanizmusról beszélünk, akkor sokan azt mondják, hogy jó, persze, ez minden rendben van, de a különböző tanácsi formációkban csak mindent, akar, mindent korlátozni akarnak. Fontosnak tartom leszögezni azt, hogy határozottan támogatjuk a jelentéstevőt azzal kapcsolatban is, hogy az 56. cikk kapcsán nem lépünk vissza, és több kötelezettségvállalást akarunk, és a 77. cikkel összefüggésben is, ahol hát nem akarjuk elveszíteni az ellenőrzést a visszaszerzett pénzekről, a recovery ről Németország szövetségi berendezkedésű állam, és az ilyen berendezkedésű tagállamok azt mondják, hogy hát hogyan tudjunk ilyen nyilatkozatot adni a, a belső tagozódásra vonatkozóan. Hát ezt egy kicsit megértem, mert hogyha a szociáldemokrata pénzügyminiszter lennék, talán lesz még egyszer ilyen, akkor nem nagyon szeretném az aláírásommal azt garantálni, hogy mind a 17 szövetségi tartományban hát minden rendben volt az EU-s pénzekkel. De hogyha a Német Szövetségi Köztársaság azt mondaná, hogy azok, azokkal a strukturális alapprogramokkal kapcsolatban, mint az ESF, stb., amelyek a szövetségi szinten futnak, azokat tudjuk nyilatkozattal garantálni. De a tartományi felelősségekről nem adnánk nyilatkozatot. És hogyha ugye egy nagy állam nem tud elbújni a saját föderalizmusa mögé, és rossz példát adna azoknak, akik azt mondanák, hogy hát a németek, akik a legkorrektebbek, még ők se adna, adják a nyilatkozatot, hát akkor mi, mi meg pláne, hogy nem fogunk. Azt hiszem, elmondhatjuk azt, hogy az Európai Parlament ezzel a jó irányba tett kis lépéssel is elégedett lenne, de azért ezt a kis lépést legalább meg kell tenni, ezt határozottan támogatjuk. Köszönöm. Senkit nem akarok, senkinek nem akarom elvenni a kedvét a hosszas beszédhez, de azt hiszem, az EU képviselő még nem született meg, aki majd egy napon Németország pénzügyminisztere lesz. Mindegy, hogy milyen színezetű képviselőről beszélünk. Jan Mulder. Én is szeretném támogatni azt az álláspontot, amit Ingeborg Gressle kifejtett, nagyon jól tárgyalt, szerintem én is jelen voltam a legtöbb ülésen, nagyon kompetens Inge. Nos, ami az elvek kérdését illeti. Az 57. cikkről folyó vita nem új, felelősség kérdése. De az elmúlt nagyjából tíz évben minden évben elfogadott a parlament egy állásfoglalás, amiben kérte a nemzeti nyilatkozatokat. Először Terry Wynn és én készítettük el, ezt még nagyon jól emlékszem, és az intézmény közi megállapodásban is szerepel ez. Ott van egy 44. cikk, már akár ezt fejből idézni is tudom. A tagállamok éves összefoglalást készítenek megfelelő szinten és ugye ameddig egyetértünk a költségvetéssel, hogy ennyivel vagy annyival milyen, kevesebb, akkor ezt jóvá hagyjuk. De a, ezek az éves összefoglalók elkészültek ugyan, de azt mondták, hogy ezt a parlamentnek nem adjuk át. Most három fél megegyezés mit ér, hogyha abból kettő nem adja át ezeket a parlamentnek, akkor mi hogy tudunk itt dolgozni? A tanács, tehát egyeteműen rossz hiszeműen járt el, mi, mint parlament, ezt pedig nem tolerálhatjuk. Így ragaszkodnunk kell a jelenlegi megfogalmazáshoz. Már kimerült minden tárgyalási lehetőség, a nemzeti nyilatkozatokra vonatkozó szöveg sokkal gyengébb, mint amit a SURE bizottságban elfogadtunk, és amit a költségvetési rendelet szavazása kapcsán elfogadtunk. A tanácsnak most a parlament felé kell lépnie egyet, ez az alkú. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más nem kíván szó, de Inge, persze te még megkapod a szót. Még valaki? Bizottság? Először akkor a bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak nagyon röviden szerettem volna megköszönni a raportőrnek és a csapatának ezt a konstruktív hozzáállást, úgyhogy azt hiszem, hogy egy új kompromisszum ennek köszönhető, és így végül is sikerült fontos témákat visszatenni a szövegbe, és úgy is gondolom, hogy a kompromisszum lehetőséget teremt arra, hogy megoldásokat találjunk pozitív értelemben mindkét oldal aggájaira. És a bizottság pedig szeretné a tanácsnál az elnökséghez, illetve a tagállamokhoz utalni ezt a témát, annak érdekében, hogy kiegészítsék ezeket a szabályokat, hiszen itten szükség van ezekre a szabályokra minél hamarabb, hogy a következő a pénzügyi terv következő generációs programja jól tudjanak működni. Egyre közelebb van egyébként a határidő, úgyhogy mindannyiunknak jól felfogott érteke az, hogy helyes szabályaink legyenek, és minél jobban, dördülékenyebben működjenek a programok. Köszönöm. Dankeschön. Köszönöm. Inge, akkor lezárod. Szeretnék köszönteni Jensnek és Jánnak. Nagyon fontos, hogy a parlament zárja a sorait, és egységesen lépjen fel, ez nagyon jól működött eddig is. A bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani. Nem tudom, hogy hétfőn délelőtt mi fog csinálni, most mégis elfogadják ezt. De az világos, hogy a Dán elnökség és a Dán nagykövetet egy kitűnő tárgyaló volt végig, és a Dán elnökségnek nagy része van abban, hogy nagyon nyitottak voltunk és jó volt az együttműködés közöttünk. Jövő héten majd lesz egy sajtótájékoztató, mert szeretném egy kicsit elmondani a sajtónak, hogy itt mit csinálnak a minisztériumi bürokraták, hogy és a tagállamok. Azt hiszem, hogy ezt nem E, tehetjük zsebre, és erről be kell számolnunk a sajtónak. Elkészítünk majd egy dokumentumot, e, amelyben felsoroljuk, hogy mi az, amiben megállapodtunk, mik az újdonságot, és így minden kollega ezt hazaviheti majd magával, ezt a dokumentumot. Akkor minden világos, reméljük, hogy mindennek majd e, jó eredménye lesz, és hogy a Dán soros elnökség az utolsó lökést is meg tudja adni ahhoz, hogy ez a dolog pozitívan zárulja le. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, azt is megtanultam, hogyha legközelebb a költségvetési rendeletről beszélünk, akkor mindig az ülés elején tűzzük ezt rendelem, mert akkor nyugodtabbak vagyunk, a kollégák is jobban tudnak koncentrálni, mint egy hosszú nap végén. Most az elnök hogy mikrofonja sajnos kikapcsolódott. A napirenden a szavazás szerepel. A hármas költségvetés módosításról kell szavaznunk. Tegnap a koordinátorok ülésén megvitattuk eh, a jelentéstevő javaslatát, és amit Francesca Barzani javasolt a szavazással kapcsolatban, azzal nagyon is egyetértettek a koordinátorok, azaz senki nem mondott ellenvéleményt, egyik frakció sem ellenezte az előadó javaslatát. Talán Francesca még mond néhány szót, tegnap is szóltál már ugyan, de azért röviden mondjál valamit, hogy tudjuk azt, hogy most rögtön miről fogunk szavazni, parancsolj. A dokumentum a költségvetési többletet tárgyalja 2011-es évből. Itt most egy nagyon kevés kicsi összegről van szó, 1 milliárd 400 millió euró. Az elmúlt időszaknak az egyik legalacsonyabb töblete, és egyébként egy különleges időpontban is érkezik. Ugyanis ugyanakkor a 9-es támogatást most kapjuk meg. Ebben azt láthatjuk, hogy nagyon sok kutatási programra az Európai Bizottság szeretne további támogatást kapni, hiszen ezeknek a kifizetései a kockán forognak. Tehát egyrészt itt van kb. másfél milliárd eurós többletünk, de ugyanakkor majdnem 500 millió eurós kifizetési igény jelentkezik. Ez pedig nagyon negatív és óvatos mondhatni nem támogatást kapott a tanács részéről. Ami a 2011-es év kisebb kiadásait illeti, ezek ö, nem azért voltak alacsonyabbak, mert ö, kevesebb igény lett volna, hanem egész egyszerűen az utolsó hetekben azt kérte tőlünk a bizottság, hogy minél hamarabb, illetve hogy minél hatékonyabban kezeljük az összegeket, a forrásokat, és próbáljuk meg átcsoportosítani oda, ahol nagyobb szükség van ezekre. Tulajdonképpen itt olyan bürokratikus szabályok miatt közel, következett be ez a többlet, amely nagyon szigorú szabályokhoz kötött, és szeretnénk most másként felhasználni ezt a másfél millió eurót, másfél milliárd eurót, tehát nem visszaadjuk a tagállamoknak, ugyanis ez paradoxon lenne, hiszen nagyon sok kifizetésre van szükség. Most, hogyha visszaadnánk a pénzt a tagállamoknak, akkor tulajdonképpen még súlyosítanánk a helyzetet, és a, főként a kutatási programok tulajdonképpen leállnának, mert nem lehetne őket finanszírozni. Nem a 2012-es Mm, költségvetésbe szeretnénk egy külön tartalékot képezni, hanem azt szeretnénk elérni, hogyha a bizottság kérésének megfelelően a legsürgősebb kifizetéseket gyorsan megtetnénk, megtennénk, főként a 2012-re vonatkozó kutatási programok tekintetében. Ezzel kapcsolatban nincsenek akadályok, ugyanis elég rugalmas a pénzügyi terv, tehát itt igazából politikai problémák merülnek fel és nagyon konkrétan kellene még a nyár előtt fellépnünk, tehát jó néhány hónappal az egyeztető eljárás előtt, vagy az egyeztetések előtt kellene meghoznunk ezzel kapcsolatban a döntéseket a magunk részéről. Köszönöm. Francesca. Köszönöm szépen, Francesca. Jedzsijewska asszony kap szót. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mind a parlamenti, mind pedig a saját szempontomból nagyon is támogatom a Francesca által elmondottakat. Miért is? Mert amikor a 2011-es évért voltam felelős, a költségvetésért, már akkor is tulajdonképpen ezen a szabályon gondolkodtunk a pótköltségvetéssel kapcsolatban, a többlet tekintetében. Végül is akkor ezt nem tettük meg, de a mostani helyzet az még inkább megkövetelni ezt a lépést, mert még nehezebb a helyzet. Mi is történt? Akkor tulajdonképpen a tanács visszautasította a lehetőséget, hogy nagyon fontos kutatási programokat finanszírozzon. Most nem akarom az időt azzal húzni, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy miért is olyan rossz ez a lépés, és a hetedik kutatási keretprogram megvalósítása szempontjából mennyire mm, rossz gondolkodás ez, de itt igazából az Európai Unió hitelessége forog kockán. Tehát most, hogy itt van a pótköltségvetés, a hármas pótköltségvetés, amiben egy többlet van. Én támogatom a jelentéstevőt abban, hogy használjuk fel a meglévő eszközöket a nagy szükségletek kifizetésére. Tehát támogatom, mindenképpen támogatom. Ugyanakkor szeretném arra bátorítani a jelentéstevőnket, Francescát és Giovannit is, hogy a 2013-as vita kapcsán próbáljuk meg ösztönözni arra a tanácsot, hogy részleteiben tárgyaljuk meg, hogy milyen fejlemények is láthatóak ebben a témában. Kicsit skizofrén ez a helyzet, ugyanis a tagállamok egyrészt támogatják, hogy persze innovációs kutatási programokra van szükség, és gyakran olyan, olyan öm, üzeneteket küldenénk felénk, hogy tulajdonképpen erre kellene az egész Európai Uniós költségvetést fordítani, és ugyanakkor pont ezen a területen hiányzik a legtöbb pénz. Tehát nem egészen értem, hogy akkor itt most mi is történik. Általában ez a téma nagyon fontos az Európai Unió prioritásainak listáján, tehát azt hiszem, hogy erről kellene beszélnünk a következő trialógusok során, és nagyon fontos lenne, hogy a jelentéstevők a tanácstól több információt kérjenek, hogy hogyan gondolja ezt a hatalmas összeegyeztethetetlenséget megoldani. Tehát még egyszer támogatom ezt az irányt, és azt hiszem, hogy az lenne a legjobb, hogyha a összehangolnánk a kifizetéseket és a szép szavakat. Jó, rendben, akkor szerintem térjünk rá a szavazásra. Csak egyszer kell azt mondani, hogy igen vagy nem. Tehát Francesca Balzani asszonynak a javaslatát ki támogatja, ki nem, tartózkodók senki, akkor ezt egyhangon elfogadtuk. Nagyszerű. És akkor kezdődik az igazi munka. Akkor 18-as napi rendi pontra térünk rá. Erasmus mindenkinek, Szidónia a jelentéstevő. Uh, thank you, Chair. Uh, Köszönöm. Köszönöm szépen. Szerettem volna néhány gondolatot ma elmondani azzal kapcsolatban, hogy az Erasmus mindenkinek javaslata kapcsolatban milyen gondolataim támadtak. Önök is tudják, hogy itt nagyon fontos véleményeket készítünk bizonyos rendeletekhez, és ez különlegesen fontos téma, már csak azért is, mert én úgy gondolom, hogy a mobilitáshoz és az oktatáshoz kapcsolódó programok igen költséghatékonyak és nagyon-nagyon fontos téma. Tudjuk, hogy milyen nagy problémák vannak a fiatalkorúakkal, vagy a fiatalokkal most Európában. Ott van például a fiatalok fiatalok munkanélkülisége. Tehát ezért lenne nagyon fontos, hogy a fiataloknak minél több lehetőséget biztosítsunk, és támogassuk az európai polgárság megalkotását. Ezen kívül a Kulturális Szakbizottságban is ezen dolgozom, mert ez számomra szívügy. Nagyon fontos még ezen kívül azt is megemlíteni, hogy itt milyen összegekről is van szó. Mert végre most egy kicsit magasabb lett a költségvetés ennek a programnak, ennek nagyon örülök, hogy a bizottság ilyen irányú javaslatot tett. Amennyire én tudom, itt a legnagyobb költségnövelésről van szó az összes politikai terület között az új pénzügyi terv szempontjából. Tehát itt azt hiszem, hogy minőségi váltásnak lehetünk tanulni. Ami a minőséget illeti, illetve jogszabályi hátteret. Itt több programot próbálnak új összehozni, úgyhogy most ezzel nem akarok részletekbe bocsátkozni ezzel kapcsolatban. De az én véleményem, mert megfogalmaztam, azt hiszem, hogy az indoklásban vannak technikai problémák, úgyhogy ezzel most ne nagyon foglalkozzanak a kollégák. Azt hiszem az összegekkel is hiba csúszott, itt nem milliókról van szó, hanem milliárdokról. Ha jól tudom, akkor 19.1 milliárdról beszélt egy 7 éves, vagy egy 6 éves időszakra nézve az Európai Bizottság. Tehát egy nagy összegről van szó. Ezen kívül a módosításaimon keresztül megpróbáltam a 13-as cikkre összpontosítani, amely az elosztással foglalkozik, hogy hogyan kell aztán ezt a hatalmas összeget a különböző témák között helyesen felosztani. Ez egy nagyon fontos pont, ugyanis ez a mostani program az összes pénzügyi borítékot, a korábbi generációs programok borítékait egységesíti az Erasmus for All, tehát az Erasmus mindenkinek programban. Ami az éves procedúrákat illeti, hát erről még sokat fogunk beszélni, hogy hogyan kell majd a különböző területek között felosztani ezt az összeget. Én úgy gondolom, hogy a parlamentnek betekintést kell mm, biztosítani a program folytatásába, sőt, százalékos értelemben is meg kell mondjuk a véleményünket, hogy melyik területre mennyit szánunk. Ugyanakkor itt nem csak a kult bizottságnak van, lenne beleszólása, bár ők azok, akik majd a százalékos arányokat megállapíthatnák, hiszen ők foglalkoznak ezzel a területtel, és ugyanakkor szeretném, hogyha arra is oda tudnánk figyelni, hogy a, mm, az Erasmus for All-ban van a fiatalkorúk munkavállalásával kapcsolatos terület is. Ez a Youth in Action programon belül valósulna meg. Ez pedig a nem formális oktatás területére vezet el bennünket. Nagyon sokan attól félnek, hogy hogyan lehet monitorozni, felügyelni azt, hogy mit is tesz a fiatalsággal a bizottság, és hogyan lehet majd megvalósítani ezt a programot. Tehát tudom, hogy a Kulturális Szakbizottság igen intenzíven dolgozik a témán, de ugyanakkor szeretném azt is kérni, hogy megfelelő finanszírozást kapjon ez a program, ez az én feladatom, ez biztosítani, ezt a nyolcas pontban, vagy nyolcas módosításban írtam meg, ahol a fiatalokra legalább 7%-ot kell szánni, ezt fogalmaztam meg. Nem szeretnék a kulturális szakbizottsággal vérre menni, de úgy gondolom, hogy pénzügyi, illetve költségvetési szempontból oda kell figyelnünk arra, hogy az Erasmus for All-ban a ö, fiatalok fiataloknak szánt programokon is kellő hangsúly legyen. Mit is szeretnék még a módosításomon keresztül elérni? véleményt összhangban kell tartani más rendeletek kapcsolatos véleményeinkkel. Az Erasmus for All egy nagyon különleges rendelet, mert ez nem csak azzal foglalkozik, hogy hogyan kell elkölteni az erre szánt összegeket, hanem ugyanakkor a rendeleten belül más fontos programokra is utalás történik. Tehát erre is oda kell figyelnünk, és ezt egyébként én kiemeltem a véleményem megírásakor. A 9-es módosításomban arra tértem ki, hogy öt különböző programmal kapcsolatban legalább két százalékig terjedően az Erasmus for All céljaira fordítandó öm, arányt állapítsunk meg. Várom még a visszaigazolásokat, illetve mások véleményét, Egyébként a Kulturális Szakbizottság még nem véglegesítette a munkáját, úgyhogy még van időnk, és tudom, hogy érdekli őket az is, hogy mi hogyan fogunk reagálni, mert a múltban igen nehéz volt az Európai Parlamentnek betekintést nyerni abba, hogy az Európai Bizottság hogyan is osztja fel a különböző politikai területek között az összegeket. Tehát mi csak egyszerűen egy, egy óriás költségvetési sorként tekintettünk ezekre a sorokra, de most megváltozott a helyzet, szeretnénk tudni, hogy pontosan mi történik. Például a lifelong learning, az élethosszan áttartó tanulásra fordított összegekkel kapcsolatban egy szóbeli kérdést fogok intézni a bizottsághoz. Tehát öm, szívügyem, még egyszer hangsúlyozom ez a téma. Köszönjük szépen, Szidonia. Éde jelentkezett még szóra. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan Jegyzsejeszka asszony éppen elmondta, ennél a programnál arról van szó, hogy magasra tettük a mércét, hiszen egy jelentős programról van szó. Ennél a programnál a legnagyobb sikert könyvelhetjük el, az Erasmus ugye tényleg nagy sikereket ért el, mobilisak a diákok ennek révén, úgyhogy megérdemli az egész parlament is a mi részünkről is a támogatást. Az Erasmus mindenkinek program az, amiről ma tárgyalunk, és tudjuk, hogy van egy intergroup, az ifjúság intergroup, és amikor ez a csoport összeül, akkor is azt állapítottuk meg, hogy ez a legnagyobb hatékonyságú program, ami azt célozza, hogy mobilissá váljanak a diákok. Van azonban egy kockázat, amit el kellene kerülnünk a parlament részéről. Ha most mindent, tulajdonképpen az Erasmus mindenkinek kalap alá veszünk, akkor lehet, hogy ugyan nem vesznek el egyes programok, de nem kapnak elegendő figyelmet. És ez alatt azt értem, hogy nem kapnak elegendő támogatást és pénzbeni támogatást. Úgyhogy itt a kiegyensúlyozottságra mindenképpen oda kell figyelnünk, hogy költségvetési szempontból kiegyensúlyozott legyen a támogatás. A jogalap nyilván valóban az Erasmus mindenkinek, re szól, el lett definiálva, de ezeket a pénzeszközöket megfelelően kell majd kezelni. Lesz még alkalmunk erről vitát folytatni, hiszen megkapjuk majd a Kulturális Szakbizottságnak is a véleményét. De ugye a, a közös és egyetlen jogalap mellett az egyes programokra most külön és sort is megállapítani, azt gondolom, hogy ez egy kicsit korai. Talán egy kicsit még itt érdemes volna várni ezzel. És amikor majd a költségvetésről vitázunk, majd akkor rögzítsük ezeket. Tehát ne túlságosan korán határozzuk el magunkat számok mellett, hanem maradjunk rugalmasak. Ugye korábban a bizottsággal, az Európai Bizottsággal közösen volt már egy ülésünk ebben a témetben, és ott jeleztük, hogy aggályosnak tartjuk, hogy nincs explicit módon kifejezésre juttatott kapcsolat, mint amilyen volt annak idején a Leonardo-val kapcsolatban, vagy az Erasmus mundus kapcsolatban. Úgyhogy jó lenne, hogy egy külön fejezet lenne, akár a sportra vonatkozóan, amit előterjesztett volna a bizottság. Ezt támogatnánk és fontosnak is tartanánk. Nekünk is munkánk az, feladatunk az, hogy felhívjuk erre a bizottságnak a figyelmét, és a vonatkozó elgondolásait megváltoztassa. No, akkor ami a jogalapot illeti. A diákok hitelét tekintve még azért nem teljesen világos, hogy mit is olvashatunk a bizottsági anyagban, úgyhogy itt még egyeztetnünk kell a Kulturális Bizottsággal. Nem tudjuk még, hogy a Kulturális Bizottság hogy vélekedik erről. Van is még időnk benyújtani módosítókat, ezeket ki kell persze dolgozni. De azt szeretném, hogy frakciónk között is jó legyen az együttműködés, hiszen a célunk ugyanaz. Helga Trüppel jelentkezett még szóra meg is adom neki. Igen, köszönöm. Szeretnék arra kommentálni, amit Szidónia mondat hiszen én a Kulturális Szakbizottságnak is tagja vagyok. Igaza volt abban, hogy minden erőnkkel éppen vitázunk. A szakbizottság elnöke és Doris Pack is részt vesz nyilván majd a vitában szeptemberben. Nagyon sok a belső vita, mondhatnám szinte a harc a bizottsággal és az elnevezéssel kezdeném. Erasmus for All, tehát Erasmus mindenkinek lenne a címjavaslata a bizottság részéről, de a Kulturális Bizottság nem így gondolkodik, hiszen egyrészt ugye itt van az Erasmus program, de az Erasmus meg nem mindenkinek fog szólni. Úgyhogy jelenleg még arról tárgyalunk, hogy milyen más elnevezési alternatívák merülhetnek föl. Nagyon sokan az NGO-k részéről és az érintett területekről érdekeltek abban, hogy a, a, az ifjúsági program átlátható maradjon. Van ugye a Leonardo, a Comenius, a Grundtvig és egyéb program, amiket nem kéne összekeverni, mert akkor teljesen összekeveredik a kép, és nem lehet tisztán látni a programok között. És ezzel kapcsolódik össze már a költségvetési kérdés is. A Kulturális Bizottságon belül mi szeretnénk nagyon világos előirányzatokat látni, az egyes programokra differenciáltam, és nem egy nagy kalapot. Ezzel szemben a bizottság 44%-os hatékonyságra szeretne jutni, de kicsit kihagy bennünket, miközben mi szeretnénk ugye részesévé válni Úgyhogy ez is egy nagy, még tisztázatlan nyitott kérdés. Már hallottunk erről, itt az előttem szólótól, de amikor a programot kialakítjuk, akkor nekünk parlamenti képviselőként feladatunk, és kell, hogy legyen jogunk beleszólni arról, hogy a pénzeszközök hogyan kerülnek majd szétosztásra. Köszönöm. Kérdezem, hogy a bizottság kíván-e ehhez hozzászólni, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném felhívni a figyelmüket egy pontra. A bizottsági javaslatban van egy nagy erőfeszítés az egyszerűsítés irányába, tehát a végrehajtási szabályok egyszerűsítése tekintetében. Ugye most a pénzügyi rendeletből levezetésre kerültek az egyes cselekvésekre alkalmazandó egységes szabályrendszer lesz életben, és ezáltal a hatékonyságot lehet majd növelni. És a megfelelő HR igények is lefethetőek lesznek. A kulcsfontosságú akciók ö, száma csökken, 75 különböző típusú akció volt, és ezt 11-re korlátoztuk most. Úgyhogy ehhez a bizottsághoz szólva szeretném elmondani. És hát ugye a szakbizottságnak fontosan az a feladata, hogy hatékonyan kerüljenek felhasználásra a pénzeszközöket, ne veszítsék szem elől azt az igényt, hogy egyszerűsítsük a szabályokat, hiszen ez is nagyon fontos dolog, amire oda kell figyelni. Igen, mondja az elnök, már kaptunk levelet ezzel kapcsolatban a bizottság elnökétől is, amelyben felszólította a parlamentet, hogy ne nagyon sok és számos kis programot indítson útjára, hanem valóban a hatékonyság miatt, a költségvetési eszközök hatékony felhasználása érdekében próbáljon meg programokat összevonni. Szidonia, kívánsz hozzászólni a végén. Elnézést, elnézést, van még egy másik emberünk, Alda. Köszönöm. Két-három megjegyzésem lenne az egyik. Fontosnak tartom azt, hogy az Erasmus for All, az Erasmus mindenkinek program ösztöndíjai a származási és a célországban is igénybe vehetők legyenek. Tekintettel ugye a válságokra, amelyeken keresztül mennek egyes európai országok, tudjuk melyekről van szó. Vannak olyan tagállamok, ahol költségvetési megszorításokra volt szükség, és nem hiszem, hogy ezeket az országokat, illetve az onnan jövő diákokat büntetni kellene. Úgyhogy azt gondolom, hogy figyelembe kellene venni az, hogy a szociális és gazdasági diszkriminációt megfelelő mechanizmusokkal elkerüljük főleg olyan országokból jövő diákok, diákok számára, akik olyan országból jönnek, amelyeket jobban sújtott a válság. Ennyit szerettem volna csak mondani. Köszönöm szépen. Igen, valóban nagyon fontos utalás volt ez is, de nem nincsen spontán megoldási javaslatom. Viszont ma reggel hallottam a hírekben, hogy Spanyolország azt tervezi, hogy nagyon sokat fog megtakarítani egészségügyben és oktatásügyben. Lehet, hogy ennek is sajnos olyan következményei lesznek, hogy már nem lesz elegendő spanyol diák, aki részt vehetne csereprogramokban, vagy olyan csereprogramokban, ahol éppen a gyakorlatukat végzik a diákok. Szidónia akkor zárd le ezt a vitát. Jó, tehát röviden szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásokért. Valóban benne vagyunk a közepében, a tárgyalási folyamatnak elég régóta tart már. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy én elég későn és benyújtott, későre húztam meg a módosítók benyújtásának a határidejét, szeptember 5-e, úgyhogy ez nekem is, és mindenki másnak is lehetőséget ad, hogy frissítse az inputjait attól függően, hogy merre haladnak majd az eszmecserék, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Jó, köszönöm, mondja az elnök. Akkor menjünk tovább a napi rendünkkel. 14 és a 15-ös az még nem volt, de Barbara Matéra egy másik szakbizottságban szavaz éppen. Úgyhogy utalva arra, hogy tegnap este a koordinátorok ülésén a jelentéstevő asszony kérésére az európai globalizációs alap kérdését, napirendi pontját, ami 16-os volt, elhalasszuk. Július 12-én lesz a vita, 19-én az új határidő a módosítók benyújtására, és szeptember 6-án lenne a szavazás. Éppen ezért ezt a pontot kihagyjuk, tehát az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot, és akkor a 17-es pontra térünk át. Jurán Ferm a koordinátor, úgyhogy övé a szó. Sure. <clears throat> yes. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európai összekapcsolódási eszközzel kapcsolatban egy véleményt kell készítenünk a TRAN és az ITRE illetékes bizottságoknak és azt hiszem valószínűleg fontos, hogy megvitassuk ezt az eszközt, hiszen ez az egyik legfontosabb új eszköz, egyértelmű prioritás a következő több éves pénzügyi keret kapcsán, ezt fogja kapni a legtöbb pénzt, és eznek megvannak a nagyon jó indokai. Egy-két pontot szeretnék tisztázni a Connecting Europe eszközzel kapcsolatban, és természetesen nyitott vagyok a vitára, véleményünk még formálódik. Én természetesen költségvetési szempontokra fogok koncentrálni, a többi kérdéssel a többi illetékes bizottság foglalkozik. Mi is a javaslat lényege? Európa gazdasági jövőjével kapcsolatban világos, hogy intelligens, fenntartható, összekapcsolt energiatávközlési hálózatokra van szükségünk. Ez az egyik kulcsa az igazi belső piac kiépítésének, tehát fizikailag is meg kell teremteni a, egy, a működő belső piacot. Ehhez infrastruktúrális beruházásokra van szükség, ez világos, és európai távlatot nyújtó beruházásokra van szükség. A javasolt koridorokkal, folyosókkal európai hozzáadott értéket akarunk elérni a e, közlekedés, az energia és a digitális hálózatok területén egyaránt. Ezt sem az Unió, sem a tagállamok külön nem tudják megtenni, e, végrehajtani ezeket a beruházásokat, és senkinek nem jó egy olyan helyzet, amikor, ha nem is 27, de azért több ország infrastruktúrája nincs összekapcsolva. Nekünk egy egységes belső piaci összekapcsolt hálózatra van szükség. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy javaslat mögött ugye az európai hozzáadott értékre fókuszálunk, beruházásokra van szükség a válság leküzdése érdekében, és emellett Európa már évtizedek óta lemarad a világ többi régiójától a beruházások tekintetében. Európában a közféra és a magánszféra beruházásai már jóval a válság előtt drámaian csökkentek, ezért mindenképpen tenni kell valamit. És most olyan helyzetben vagyunk, amikor egyre kevesebb állami forrásá rendelkezésre, hitelszűke van, piaci szabályozás megnöveli a bankok tőkeellátottságával kapcsolatos követelményeket, tehát nehéz pénzeket mobilizálni, és ezért kell stratégiai célt kitűzni, tehát a költségvetésünk ugyan kevés, de azért stratégiai szerepet kell eljátszanunk. Nagyon nagyok az igények. A bizottság beruház becslései szerint a 2020-as célok eléréséhez rengeteg beruházásra van szükség. Most itt nem milliókra és nem is milliárdokról, hanem billiókról beszélünk, az óriási beruházási igényekről. Azt hiszem, különösen tekintettel arra, hogy kicsi az EU költségvetése, a stratégiailag fontos területekre kell koncentrálnunk, ahol tényleg valami plusz európai hozzáadott értéket tudunk megvalósítani, és ez pont a Connecting Europe eszköz. 50 milliárd eurót ír a, ír a bizottság kicsit 60%-kal többet a, kölcs, a közlekedés, és 20%-nál egy kicsit kevesebbet a digitális hálózatok kapnának, és majdnem 20%-ot az energetikai infrastruktúra, tehát 60-20-20 a megoszlása három terület között, ami elég észszerűnek tűnik. De meg kell vitatnunk részletesebben némely feltételt valóban központú megközelítésre van szükség, de hát a régi eh, transeurópai hálózatok rendszerével az volt a probléma, hogy ez soha, soha nem valósult meg. Nagyon sok jó projekt volt, de mindig hatalmasak voltak a késedelmek, csúszások, és tulajdonképpen nem valósultak meg ezek a projektek, vagy legalábbis nem kielégítő mértékben. Ezért észszerű a bizottságnak az a javaslata, hogy a use it or lose it elvet vezeti be, azaz kötelező lesz a tagállamok számára, hogy küzdjék le az esetleges akadályokat a beruházások elől, és hogyha ez nem sikerül nekik, akkor elvesztik a finanszírozást annak a projektre jutó, a projektre jutó eh, pénzt. A kormányok nem csak, hogy eredményeket kell, hogy tudjanak felmutatni, hanem indokolnia kell eh, tudniuk az EU-s pénzek elköltését, mert nincs hozzáadott érték abból, hogyha a tagállamok, más tagállamok eh, zsebéből húznak ki pénzt, és csak a saját nemzeti, de nem európai prioritásokat akarnak megvalósítani, tényleg európai hozzáadott értéket akarjunk megvalósítani. Természetesen sem európai, sem nemzeti pénz nem lesz elég, magán beruházókra, befektetőkre is szükség van, de még itt sem lehet megoldani önmagában a problémát. Mit tehet az EU? valamilyen megoldást kell találni, olyan beruházásokat találni, ahol a hagyományos támogatások mellett új innovatív pénzügyi eszközöket is alkalmazunk, hogy az EU pénzét multiplikálni tudjuk, egy multiplikátor hatást, emelő hatást érjünk el, és ehhez több kell, mint az egyszerű támogatások. A Connecting Europe eh, eszközt, eh, tehát ilyen innovatív eh, pénzügyi eszközökkel kell megvalósítani, legalább 4 milliárd euró lenne itt ez az összeg, de hát erről még beszélünk. A projekt kötvények a javaslat egy elemét alkotják, az EU, az EIB kölcsönöket, garanciákat biztosít a projektvállalkozásoknak. Már a kísérleti szakaszra vonatkozó javaslatot megvitattuk, júliusban lesz szavazás erről a plenárison. Ez egy lépés, egy elem a puzzle-ban, de tovább kell még elemeznünk azt, hogy az Unió a még aktívabb szerepet hogyan tudna játszani az infrastruktúrális beruházásokban. Talán esetleg más eszközöket is eh, tudunk találni infrastruktúrális beruházások segítésére. És természetesen figyelembe kell venni a projektkötvények kísérleti szakaszának az eredményeit. Itt volt egy időzítési probléma, a teljes értékelés nem készül el mire ezt az európai összekapcsolási eszközt meg akarjuk valósítani. Tegnap a pénzügyi eszközökkel foglalkozó tanulmányt is megvitattunk itt, és ebben az összefüggésben, tehát a Connecting Europe-kal kapcsolatban is beszélnünk kell erről. A Connecting Europe eh, különböző eszközöket eh, hoz össze egy nagy eh, kalapba, ami nagyon jó, de a méretgazdaságos, méretgazdaságosságot is ki kell használnunk meg kell nézni, hogy hogyan lehet minden ágazatot lefedő egy nagy közös politikát kialakítani a Ingabor Gresszével, és majd meg kell beszélni az innovatív pénzügyi eszközökkel kapcsolatos költségvetési elemeket, transzparenciát és egyszerűsítést egyszerre kell célul kitűzni, nem szabad ilyen zavaros, bonyolult helyzetet teremtenünk. A projekt portfólióról is folyt a vita a projekt kötvények kísérleti szakaszában, hogy ez vajon megvalósítható-e, ugyanis több partnerünk azt mondta, hogy ez egy jó alternatíva lenne. Én úgy értem, hogy a projektportfóliók létrehozása nem csak, hogy az administratív költségeket csökkenteni a due diligence eh, eljárásban, tehát eh, amikor ellenőrizzük a eh, projekteket, hanem a finanszírozás tekintetében például a megújuló energiaprojekteknél is rendkívül hasznos lenne ennek az alkalmazására alkalmazása. Itt várom a kollégák ötleteit, az EIB és a bizottság véleményét, inputjait. A különböző eszközök elegyítéséről is beszéltünk, és beszélnünk kell. Azt hiszem, hogy a különböző eszközöket elegyítünk, azaz visszanemtérítendő támogatásokat, saját tőke, idegen tőke, finanszírozást, költ, banki kölcsönt, garanciát, stb. Az, az pozitív lehet. Néhány projektet, különösen kis és középvállalkozásoknak, vagy vidéken nyújt, megvalósított projektek területekre gondolhatunk, ahol az nem feltétlenül gazdaságosan valósítottuk meg ezek a projektek, tehát ilyen helyeken ilyen támogatásokat, vissza nem tétlenül támogatásokat kell adni, de vannak olyan területek, ahol vegyíteni lehet a támogatást a piaci alapú más konstrukciókkal. Vannak aggályok a tanácsban az a kapcsolatban, hogy most hol is tartunk, ezzel is foglalkoznunk kell. Tehát a különböző eszközök elegyítésének, a blendingnek a kérdését is meg kell beszélnünk, minimális követelményeket kell meghatároznunk az összes pénzügyi eszköz számára, ahelyett, hogy most megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy adhok módon esetenként döntenek költségvetési rendelet kapcsán is beszélünk arról, hogy egyforma általános szabályokat akarunk-e, vagy pedig ágazati, speciális szabályokat. Én inkább az egységes és egyszerű szabályrendszert támogatnám. Végül talán a legallentmondásosabb dolog, ez a 10 milliárd a Connecting Europe eszközben, amit átcsoportosítanának a kohéziós alapból a kohéziós alap alá tartozó országok és ezen országok parlamenti képviselői ezt jellemzően ellenz, ellenzik, mert azt mondják, hogy itt a first come, first served elvet alkalmaznák, és nem a nemzeti boríték elvét. Én megértem ezeket az akályokat, de azért a pénzeket a kohéziós politika alá tartozó országok továbbra is meg kapják. De most itt azzal az általános problémával kell foglalkoznunk, hogy a keleten lévő hálózatoktól sokszor nincsenek hozzá kapcsolva a nyugati hálózatokhoz. Tehát ez egy valódi e, európai egységes piacot, infrastruktúrát akarunk létrehozni, akkor meg vagy győződve arról, hogy a legszegényebb országok fognak a leginkább profitálni a e, Connecting Europe-ból, és ez a 10 milliárd itt itt hát, valóban gondoskodhat arról, hogy a ma hiányzó infrastruktúra összekapcsolásokat megcsináljuk. Hogyha ezt nem tudjuk garantálni, akkor nagyon nehéz lesz megvédenünk ezt a 10 milliárdos átcsoportosítást a kohéziós alapországai előtt. És tisztázni kell, hogy földrajzi tekintetben is egyensúlyt valósítunk meg, hogy nem veszünk el pénzt a szegényebb országoktól, hanem itt tényleg az egy európai hozzáadott érték rendszerébe akarjuk még jobban bevonni őket. Végezetül Elkészítek majd egy javaslattervezetet a következő Költségvetési Bizottsági ülésre, július 12-ére, és a Strasbourg utáni héten lesz ez, és reméljük, hogy majd a Strasbourgi hét után ezt már el tudom jutatni önökhöz, a módosítók benyújtásának határideje valószínűleg szeptember 3-a lesz, és majd itt a Költségvetési Szakbizottságban szeptember 20-án lenne a szavazás. Köszönöm. Um, yes. Köszönöm szépen. Most pedig akkor Péter jár. Izabel szerepel a felszólalók listáján eddig. Te jössz, te jössz, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon szépen köszönjük ezt az expozét is. Az első alapelv, első megjegyzés részemről. 2012-es májusi meghallgatás is felhívta már a figyelmet arra, hogy hol vannak az energia, a telekommunikáció és a közlekedésben a kapcsolatok. Tényleg komolyan vendő a kérdés. Számomra, megmondom, kicsit meglepő az, hogy vannak tartalékaink, volt két tervezési elv, ugye, az egyik az, hogy alulról felfelé szeretnénk tervezni, hogy a regionális tevékenység és érvényesülhessen, hiszen jók a tapasztalatok a regionális szinten, ugyanakkor azonban felülről lefelé haladó megfelelő stratégia mentén lényeges tervezés. Tehát, hogyha megfelelő piacot szeretnénk kialakítani, akkor nem elég csak hangzatos szavakat használni, hanem a kapcsolatrendszernek működnie kell a telekommunikációban, a közlekedésben. És a legfontosabb talán, hogy az energiahálózatok működőképesek legyenek a tagállamok között. Tehát három plusz kell helyezni a terv elé, ezért aztán dolgoznunk is kell végezem. Persze van két fontos probléma. Még akkor is, hogyha felismertük, hogy fontos ez a probléma, akkor három problémát is láthatunk. Ugye, hogyha a tervezési szempontból közelítünk a kérdés felé, akkor azt kérem, hogy ne felejtsük el azt az aspektust, hogy nem tilos, sőt, engedélyezett és szükségszerű hogy a Connecting Europe eszköz tényleg ebből a tervezési aspektusból szemléljük, hiszen akkor kerülne a legkevesebb az egésznek a megvalósítása. Sok projekt van már folyamatban az egyes tagállamokban, de a kérdés az, hogy hol van a karmester, aki ezeket a különálló projekteket egyesíti. Ha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy valaki fölépít valamilyen építményt, és nincs meg a, az infrastruktúra, hogy eljussunk oda. A második dolog a pénz kérdése. Ez is mindig nehéz, ugye az előttem szóló elmondta a különböző megoldási lehetőségeket. Helyesnek tartom, hogy az új finanszírozási eszközöket, mint például a projektkönyvényeket, amelyek épp egy ilyen kísérleti szakasznál tartanak, most bevessük. Mégis azt mondom, hogy kell itt is egy előzetes tervezés, hogy ezeket a projektkötvényeket be tudjuk tagolni a struktúrákba. Lehet, hogy az történik, ha nem így teszünk, hogy az egyes tagállam megrohamozza ezeket a projektkötvényeket, és mindenki csak arra lesz büszke, hogy egy csomó pénzt kiharcolt magának a projektek megvalósítására. Meg kell oldanunk ezt a problémát, mert a saját frakciómban például nagyon különbözőek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy ezt a tíz milliárdos kohéziós alapból való állat, átcsoportosítás, azt tényleg támogatni tudjuk-e? Ugye egy mellékmondatban a kollégám is majdnem megfogalmazott egy megoldást, hiszen hogyha benne marad a kohéziós alapban, tehát az országokhoz kerülhet ez a pénz, és ez belestruktúrálódik a teljes stratégiába, akkor a win-win helyzet áll elő, mert nem veszítenek az egyik oldalon, de nyernek a másikon mert lehet az az érzetünk, hogy a tevékenységünk tulajdonképpen integrálva lesz a Connecting Europe eszközbe. Én úgy látom, én majdnem azt mondtam, hogy ebben a harcban azért látni kell a fától az erdőt, mert nem jó külön had, hadsztereken itt elveszegetni az erőnket. A harmadik dolog pedig ugye az adminisztrációs ráfordítások, erről is szólt az előttem szóló, ugye sok esetben az új eszköz, új mechanizmust is jelent. Oda kell figyelnünk arra, hogy a végén azért még menedzselhető legyen a rendszer. Ne legyen az, hogy a jó ötlet tulajdonképpen e, áldozatul esik a hatalmas nagy adminisztrációnak, úgyhogy parlamenti képviselőként szerintem itt szólaljunk fel, és mondjuk el, hogyha valami észszerű, akkor azt tervezzük meg, mind a mellett, hogy igyelünk az egésznek a kezelhetőségére is. Ugye mindig azok a múlik, akik menedzselik ezeket a dolgokat. Úgyhogy még egyszer köszönetet mondanék a kollégáknak. Fontos az, hogy kísérleti fázisban megnézzük, hogy a projektkötvények azok működnek-e, és tényleg kivitelezhetőek a projektek. Tehát összefoglalva nagyon fontos ez a kérdés, de rajtunk is múlik, hogy ez az európai összekapcsolási eszköz ez sikeresen kerüljön megvalósításra na nem is mondhatom azt, hogy új dologról van szó, hiszen két éve már zajlik a munka, de hát én még nem vagyok olyan régóta képviselő. Sajnos azért már megmutatkoznak jelei a hiányzó együttműködésnek, mondjuk jó az, hogyha felismerjük ezeket a deficiteket, úgyhogy ilyen szempontból, ha már ezeket felismertük és orvosolni kívánjuk, akkor ez egy jó dolog. Izabel következik. Köszönöm szépen. Természetesen egyetértek az elhangzottaktól, de két dologra azért szerettem volna kitérni. Egyrészt arról van szó, hogy európai perspektívára van szükség, és ugye a híres 10 milliárd 5 éves időszakra terjedően egy fontos téma, ugye itt a kohéziós alapokról van szó, ezek az összegek majd területen maradnak, és erre oda kell figyelni. Ezt nagyon világosan meg kell írni a jelentésben, mert igen sok a kérdés, illetve ö, sokan félnek attól, hogy az e-, energiainfrastruktúrák, a fenntarthatóság, mert ugye itt ez az e aspektus is ö, fontos. Úgyhogy nagyon fontos költségvetési szempontból is, hogy a véleményben igen világosan kifejezésre juttassuk azt, hogy ennek a 10 milliárdnak a területé, a kohéziós területen kell maradnia. Mert ezzel talán biztosabbá tudjuk tenni a helyzetet. Ugye itt az energia, illetve közlekedési infrastruktúrák fenntarthatósága témájában különösen fontos erre odafigyelni, és a European Connecting Facilities programok, projektek, igen innovatív, igen érdekes projektek, amelyek mindenképpen fenntartható projektekkel, hogy maradjanak. Mert így tudjuk nem csak egyfajta ö, infrastruktúra beruházásként értékelni őket, hanem azt hiszem, hogy inkább egy olyan programra van itt szükség, hogy a jövőbe fektessünk be rajtuk keresztül, tehát egyfajta mm, széndiokszid kibocsátás tekintetében alacsonyabb programokba fektessünk. Köszönjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. különösen érdekel a téma, miután közlekedéssel foglalkozom, és már sokszor beszéltünk a kollégákkal is erről. Itt a Költségvetési Szakbizottságban arra szeretnék emlékeztetni, hogy ez az új ö, eszközök között a legnagyobb. Hiszen a regionális politikák ö, összegénél tartunk már majdnem, Éppen ezért fontos az, hogy a növekedés mellett tegyük le a voksunkat, a belső piac integrációja, a környezet állapotának javítása, illetve a szociális kérdések, és általában az európai integráció irányába kell, hogy mutassanak ezek a befektetések. Nagyon fontos, hatalmas összegekről van szó, éppen ezért igenis, és fontos költségvetési szempontból is odafigyelnünk erre. Most nem szeretnék tartalmi kérdésekre kitérni, csak a költségvetési problémákra. Az AA fejezetben azt láthatjuk, hogy a versenyképesség irányába szeretnénk elmozdulni, de bizonyos költségvetési sorok vissza mm, érkezése ide, illetve a rugalmaság hiánya eléggé aggasztó, már pedig ez ugye a többéves pénzügyi keret kérdéséhez is kapcsolódik, tehát egy kicsikét aggaszt ez a dolog. És egyébként pedig a korábbi többéves pénzügyi terv, amely még most is tart, 20 milliárdot adott a közlekedés területére, akkor ugye nem volt külön telekommunikációs, illetve energiaprojekt, most ez 10 milliárddá változott a, T, a TEN projektek tekintetében, és a másik 10 milliárd pedig a kohéziónál maradt, de nem szeretnénk, hogyha ugyanaz történne, mint 2006-ban. Ugye emlékeznek, hogy akkor milyen nagy problémák voltak. Megint csak fenyeget az, hogy eltűnjenek ezek a diszpozitívák. Ugye akkor 10 milliárdot akartunk adni az ügynökségnek, az illetékes ügynökségnek, és aztán ez mégiscsak problémásnak mutatkozott. Ugye itt a kohéziós 10 milliárdról beszélek. Akkor egy olyan módosítás volt, amely azt javasol, amelyben azt javasoltuk, hogy ezt a 10 milliárdot ne a kohéziós alapokon keresztül folyósítsuk. Tehát ezzel a 10 milliárddal kapcsolatban lenne néhány megjegyzésem. Értem, hogy itt két szivárgás is van. az emberek, illetve a tagállamok félnek attól, hogy egyrészt kicsit, mint hogyha elszivárogna a mm, szabadság, másrészt pedig a pénz fog kiszivárogni. Ez két félelem, és ezért a tagállamok maguk szeretnék alkalmazni ezeket az összegeket, de ez nem így lesz. Ugyanis kimondtuk világosan azt, hogy nem csak annyiról van szó, hogy itt a kohéziós országok felé kell erőfeszítéseket tennünk, hanem hogy ugyanakkor az arányok, a százalékos arányok 85 százalékos hozzájárulást írnak elő, tehát itt igazából nincsen semmiféle pénz kiszivárogtatás, és nincsen semmiféle ö, szabadságvesztés sem hiszen a tagállamok nem vesztik el szabadságukat, inkább csak a jobb integráció, a közös erőfeszítések, a hálózatok kiépítése fog jobban működni. Éppen ezért egész egyszerűen nem látom azt, hogy azok az országok, amelyek a legjobban produkáltak a kohézió területén, miért vesztenének ezen. amennyiben olyan programok kerülnének finanszírozáson, amelyek kevésbé európai hozzáadott értékűek, az semmiképpen sem a mi érdekünk. Én azt hiszem, hogy a különböző országok erőfeszítései szempontjából kellene megfigyelnünk azt, hogy a célkitűzéseknek hogyan tudunk megfelelni földrajzi értelemben, földrajzi elosztás területén, de ugyanakkor nem szabad a kohéziós országokat kihagyni ebből a dologból, nem szabad visszaadni nekik a pénzt, hanem inkább európai szinten kell ezeket kezelni, mert sokkal hatékonyabb, pontosan a kohéziós országok szempontjából. Tehát így tudjuk őket igazából segíteni. Egyébként egyetértünk, ugyanazok az aggájaink is. Meglátjuk majd, hogy mi történik a projektkötvényeknek is mi lesz a ö, sorsa. És nekünk a pénzügyi oldalára is oda kell figyelnünk a projekteknek, tehát a programok operatív működését is felügyelnünk kell. Ez pont az a terület, ahol talán sikerülhet előrelépni most a következő időszakban. És végül teljesítményérték gazdaság, illetve ö, szociális és környezetvédelmi szempontból is fontos. Itt egy pénzügyi eszközről van szó, de ennek a célja a fenntarthatóság növelése, és természetesen, amikor pénzügyi eszközökről van szó, akkor a Költségvetési Szakbizottságnak ebbe beleszólást kell adni. Köszönöm szépen, most Jan Koszlovszki következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék utalni erre a 10 milliárdos a kohéziós alapból átcsoportosítandó érzékeny kérdésre hogyha ezt a 10 milliárdot valóban megkapja a Connecting Europe, az összekapcsolási eszköz, akkor minden ország hozzáférhet majd ehhez a pénzhez, mind a 27 tagállam. Viszont ha ez a 10 milliárd a kohéziós alapban marad, akkor ott kevesebb ország férhet hozzá ehhez, csak azok, akik teljesítik a kritériumokat. Azt hiszem, hogy mi itt területi kohézióról beszélünk, ami nem állhat konfliktusban az összekapcsolódási eszközzel, de Connecting Europe nem mehet a kohézió rovására. Nos, egyszerű szavakkal megpróbálok elmagyarázni, ti túl sokat tudtok erről. Igen, valóban 40 milliárd euró tényleg mindenkinek a rendelkezésére áll, 10 milliárd viszont csak a kohéziós országoknak áll rendelkezésére. Ezt a 10 milliárdot csak az összekapcsolási projektekre lehet majd felhasználni a kohéziós országokban, sehol másút. Tehát a németek ebből egy centet sem kapnak. De minden kohéziós ország egy projekttel pályázhat, vagy részt vehet, kaphat ebből a 10 milliárdból. Dominik. Oh, jó. Igen, hát nagyon röviden. Kicsit ö, ködösen fogalmaztam. Tehát én csak annyit akartam mondani, hogy valóban ez a 10 milliárd csak a kohéziós országokba mehet, de ugyanakkor a 40 milliárd ami a másik oldalon ott van, az pedig a kohéziós országok számára is nyitva áll. Tehát a 10 milliárd az csak a kohéziós országoké, abba más nem szólhat bele, de ugyanakkor meg kell néznünk azt is, hogy hogyan lehet majd ezt a 10 milliárdot jól megosztani a különböző kohéziós országok között. De ugyanakkor más országok ehhez a 10 millióhoz nem férhetnek hozzá. Nein. Jetzt, uh... Most Sidonia, nem? Már nem akar szólni? Akkor James. Köszönöm. Hát nem voltam itt elég korán, de mindegy, nem, nem értem ide, az a lényeg. Tehát néhány gondolatom lenne. Meg kell értenünk, hogy mit is akarunk tenni ezekkel az összegekkel. Én úgy látom, hogy munkahelyeket kell teremteni, és a növekedést kell szolgálni. Nekem az az információ áll a rendelkezésemre, hogy úgy tudunk a legjobban munkahelyeket teremteni, hogyha a kis vállalkozásokat összekötjük, tehát a connectivity és a digitális infrastruktúrás növelése lenne a cél. Éppen ezért, hogyha erre 9 milliárdot adunk, ez azért nagyon kevés, csak, orosz, csak az én országomban, a hazámban 27 milliárdba kerülne ennek a megvalósítása. Azen a kérdésem a raportőr felé, hogy hogyha úgy gondoljuk, hogy így tudunk a legjobban új ö, munkahelyeket teremteni, és ezzel a legjobban elkölteni ezt a pénzt, akkor a CEF programok, illetve a digitális programok Hasonlóképpen ugye 20 évvel ezelőtt a live programhoz, és aztán a strukturális alapok létrehozásához, most szerintem itt van az ideje annak, hogy digitalizáljuk a strukturális alapokat, és hogyha 180 milliárdról beszélünk, akkor fontos a digitális digitalizálás. Azt hiszem, hogy különbözőek az érdekek, erről tegnap is szó esett a biztos jelenlétében. Hatalmasak a mozgások a világon, a digitális ágenda mégiscsak le fog egy kicsit lassulni. Tehát, amikor arra figyelünk, hogy milyen célok vannak most, akkor azt láthatjuk, hogy a digitális infrastruktúrára túl kevés összeget szánunk, pedig a szakbizottságon belül jó lenne, hogyha a strukturális alapokhoz több módosítást beiktatnánk, hogy az interkonnektivitást, illetve a digitál, digitalizálást próbáljuk meg javítani, ilyen például a mobil lefedettség, vagy a szélessávú internet használat. Nem olyan régen 300 millió euró érkezett vissza, amelyről kiderült, hogy ezt nem tudták felhasználni, de ugye amikor nincsen összeköttetés, akkor azzal elvesznek a munkahelyek, és ez fontos abból a szempontból is, hogy milyen gyors az internet használat a háztartásokban és a munkahelyeken. James, teljesen értem, amit mondasz. A bizottság is kicsit fenntarthatóbbá szeretné csiszolni a költségvetésünket. De emlékezünk csak arra, amikor a recovery, a visszaszerzett, vagy visszakapott pénzekről szavaztunk, akkor nagyon gyorsan a tagállamok széles sáv internethálózat kiépítésére bocsájtottuk ezt rendelkezésre a vidékfejlesztési alapon keresztül. És hogyha megnézzük, hogy Németországban például mit csináltak ebből, hát akkor égnek áll a hajunk. A tej, tejgazdák kapták meg ezt a pénzt, mert ők, éppen ők voltak akkor válságban. Tehát amit mi itt döntünk és akarunk, az egy dolog, de otthon, a régiókban is, illetve hát a tagállamokban el kell érnünk azt, hogy a döntéseinket hajtsák is végre. Hát ezt csak zárójelben mondtam. A bizottság kíván szólni? Ne, ne, ne, ne, ne a tej gazdákról. Voltak olyan régiók, ahol valóban úgy használták fel a pénzt, hogy ez megfelelte a döntéseknek, az itteni határozatoknak, tehát ez ennek a szakbizottságnak az iránymutatása alapján. Jó, akkor még egyszer konkretizálom, amit mondtam. Az én tartományban, ahol innen jövök, Észak-Rajna, Veszfáliában, ez egyébként a legnépesebb szövetségi tartomány, ott bizony a tejtermelők kapták meg ezeket a pénzeket. Kérdezem Joránt, hogy még egyszer akar-e szólni a bizottságot? Nem? Köszönöm szépen. Nagyon jó kommentárokat hallhattunk, és nagyon fontos az, hogy az Európai Parlamentben a különböző frakciók támogatásával hozunk döntéseket. És egyébként ezek a mostani felszólalások arra mutattak, hogy ez igenis és lehetséges. Egyetértek az elhangzottakkal, valóban arra van szükség, hogy legyen egy stratégiánk, amely nem csak a regionális prioritásokat veszi figyelembe, hanem egy európai perspektívát ad. Ez az, ami a célja az EU 2020-nak és a belső piac fejlesztésének is nincsen értelme annak, hogyha olyan ö, linkeket építünk ki, amelyek olyan határokon vannak, ahol nincs is ö, tovább meneteli lehetőség. Tehát itt egy európai kitekintésű projektre van szükség. Ezért pénzügyi eszközökre van szükség. Ilyen például a projektkötvények eszköze. Az egy olyan program, amely igen nagy ö, finanszírozást kap, de sosem lesz elég a finanszírozottsága. Ami a kohéziós országokat illeti, nagyon köszönjük, hogy elmagyarázta a teljes helyzetet. Egészen világos egyébként az, hogy az allokációk a kohéziós országokat fogják érinteni, de ugyanakkor egy közös stratégia ö, keretén belül a folyosók kiépítése lesz az egyik fő cél. Ezzel kapcsolatban és egy másik jelentéssel kapcsolatban is remélem, hogy nagy többséget fogunk megszavazni ennek a gondolatnak. A, az administratív problémák leépítése, illetve az egyszerűsítés, Kállász biztos is ezt, erről beszélt, azt szeretnénk, hogyha az egész rendszer egy jó kormányzási modell alapján működne, és ehhez a bizottság támogatására is szükségünk van, illetve azoknak a tagállamoknak a támogatására, amelyeknek a, a tervezési kapacitásai mondjuk úgy, hogy gyengébbek. Segítsünk nekik, segítsünk abban, amit el szeretnének ők is érni. Isabel Durand beszélt az európai perspektíváról, de ugyanakkor a fenntarthatósági perspektíva is rendkívül fontos, hiszen mit is szeretnénk elérni, szeretnénk a 2020-as célok megvalósítását minél hamarabb elérni, és ez pedig a fenntarthatósági perspektíva nélkül lehetetlen. Tehát remélem, hogy ezt is bele tudjuk írni a jelentésbe, vagy tovább tudjuk erősíteni ezt az aspektust. Dominiknak azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokat beszéltünk már erről a témáról, már a projekt kötvények tekintetében is, és azt hiszem, hogy hasonlóképpen gondolkodunk a helyzetről. Nem csak a fenntarthatóságról, hanem a növekedésről is szó van, és a teljes összegek jelentik talán a vita a legfontosabb tárgyat, tárgyát most, hogy most itt 50 milliárdról beszélünk, de ezeket még nem osztottuk el, és itt még nagyon kemény viták lesznek, harcok, Persze bizonyos tagállamoknak könnyebb az, hogyha megpróbálják megvédeni azt, amit már kaptak a strukturális alapokban vagy a mezőgazdasági alapok tekintetében, de itt ugye most egy új ambícióról van szó, ugyanis ez egy olyan ö, pénz, amiről még senki, amit még senki soha nem kapott. De hogyha mindenki ö, védi a saját érdekeit, akkor az új prioritások nem kapnak majd kellő hangsúlyt. Úgyhogy ezért lenne fontos az, hogy az ambíciókat ö, szem előtt tartsuk azt hiszem az is világosan kiderült most már, hogy a 10 milliárd a kohéziós országokban fog maradni, de olyan projektekre kell majd ezeket elkölteni, amelyek az európai stratégia keretében valósulnak meg, illetve egy európai hozzáadott értéket képviselnek. James Ellisnek mondanám még a konnektivitás kapcsán, illetve a szélessávú internet kapcsán. Hát valóban itt kicsi, túl kicsi összegekről van szó, nagyon jó lenne, hogyha több pénzt kapnánk erre, mint 9 milliárd, de azért ne felejtsük el azt, hogy az európai összeköttetések nem nemzeti prioritásokra vagy regionális prioritásokra fordítandó összeg, hanem az összekapcsolásra Mm, fordítandó összeg. Itt miről is, mire is gondolok? A digitális összeköttetés, az e ten hálózatok az a terület, ahol a legnagyobb növekedést láthattuk, de ugyanakkor ez egy olyan terület is, is ahol igenis és több magánjelegű befektetést tám- könyvelhetünk el, mint más típusú projekteknél. Tehát itt a nehéz területek, vagy a, a nem meglévő linkekre kell a hangsúlyt fektetni. Szerintem például a projektportfóliók tekintetében érdekes lenne az, hogyha elgondolkodnánk a finanszírozási lehetőségeken, de egyetértek azzal, hogy ez egy fontos prioritás, és mindenképpen egy közös stratégiára van szükség a Connecting Europe Facilities és a strukturális alapok között. Köszönöm szépen. Hát úgy gondolom, hogy erről még számos alkalommal fogunk más összefüggésben is vitázni. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy itt sikeresek legyünk, és az európai hozzáadott értéket tényleg meg tudjuk alkotni. 12-én júliusban tehát megkapjuk a tervezetet, a módosítók benyújtásának határideje szeptember 3, és aztán szavazni is kell 20-án. Szeptember 20-án. Akkor ezzel ezt is elintéztük. és akkor hát tulajdonképpen szeptember végén talán lesz megoldás. Jó, hát akkor lassan be is fejezzük a szakbizottság munkáját, de még van két témánk, ez fogja lekerekíteni a mai ülést. 14-es és 15-ös napirendi pontunk. Jogok és polgárság program parancsoljon. Köszönöm szépen. Megpróbálok nagyon röviden hozzászólni. Jogok és polgárság program. A múlt hónapban az Európai Bizottság egy javaslat talált elő, amely a jogok és polgárság programot célozza meg 2014 és 20 közötti időszakra vonatkozóan, tehát a következő többi éves pénzügyi terv keretein belül. Tehát ennek az alapján próbáltam egy véleménytervezetet megfogalmazni, amely majd az Európai Bizottság, illetve a Libe Szakbizottság jelentésébe fog beleilleszkedni. A program célja az, hogy létrehozzunk egy olyan területet, ahol az emberek jogait védjük. Milyen összegekről is beszélünk itt? 2014 január 1-től indulna a program 2020. december 31-ig. 439 millió euróról van szó. Ez most az inflációval is bele, tehát az inflációt is beleszámolva, gyakorlatilag a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan megegyező összegről van szó. Ez egy korábbi három program összevonásából jött. Az egyik az alapjogok program, a másik a Daphne 3, a harmadik pedig a diverzitás, valamint a diszkrimináció elleni harc program, és a férfiak és nők közötti egyensúly a Progress programon belül. Tehát a bizottság azt a következtetés vonta le, hogy össze lehetne vonni ezt a három programot, és ezzel hatékonyabbá tenni a szektor finanszírozását. Én kilenc módosítással megpróbáltam erősíteni a bizottság javaslatát. Hogyan is tettem ezt meg? Miután az Európai Unió számára nagyon fontos a személyek jogainak biztosítása, én is úgy gondolom, hogy a három program összevonása ahhoz fog vezetni, hogy a forrásokat optimalizálni tudjuk. De ugyanakkor az Európai Bizottságnak biztosítania kell azt is, hogy azok az aspektusok, amelyekre a korábbi három program rá utalt, vagy rámutatott, ezek mind-mind jelentkezzenek az új programban is. Egy másik igen fontos elem, remélem egyébként ez a kollégák módosításain keresztül is látszani fog. a feljelentések száma nem indikátor jellegű, ahogyan azt a bizottság gondolja. Ugyanis az, hogy a program hogyan is működik, erre vonatkozó indikátorok inkább az eredmények elemzésén keresztül lehetne megvalósítani, Például azon keresztül, hogy nézzük meg, hogy hány ilyen jogsértést tudtunk pozitívan megoldani. Remélem, hogy a kollégák majd módosításokkal fogják gazdagítani ezt az anyagot. Egyébként legkésőbb holnap 10 óra, 11 óra körül kellene benyújtani a módosítási határidőket, tehát június 22-e a módosítások beterjesztésének határideje, és itt július 12-én fogunk szavazni erről a véleményről a szakbizottságban. Most nézzük a másik anyagot. Itt is nagyon pontosan szeretnék felszólalni. Ez pedig a jogérvényesülés programja témájában. Kicsit lassanban fogok beszélni, hogy ne gyűlöljenek meg a tolmácsok. Den Kollegen oder von den Kollegen kollégák közül jelentkezett az első ponthoz, úgyhogy ö, folytathatod, mert nem volt kérdés. Grazie, Presidente. Nagyon jó, akkor köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm a tolmácsok munkáját is, akik mindig olyan türelmesen hallgatják végig és tolmácsolják a véleményünket. Nos, a jogérvényesülés programjával kapcsolatban az Európai Bizottság 2014-2020 közötti időszakra, tehát a következő több éves pénzügyi időszakra tekint erre vonatkozólag terjesztett be egy új programot. A jogi együttműködés polgári, illetve büntetőjogban egyaránt megvalósulna ezen a programon keresztül. Itt van a Civil Justice, Criminal Justice, a Drug Prevention és az Information Program. Ezek a programok voltak korábban. Ebben az, ebben az esetben is az Európai Bizottság úgy gondolta, hogy hatékonyan lehetne finanszírozni a programokat, akkor, hogyha ezeket összevonnánk. Tehát így hatékonyabb, jobb lenne a finanszírozottsága ezeknek a területeknek. Nézzük meg, hogy itt milyen összegekről van szó. Körülbelül 472 ezer euróról, millió euróról. Ez megint csak a jelenlegi helyzetnek felel meg körülbelül, tehát a 2007-2013 közötti időszaknak. Az Európai Bizottság hozzáállása szerintem pozitív, hogyha ugye a három fő célt nézzük meg. Mik is ezek a célok? Az Európai Unió polgári és büntetőjogi törvényeinek megvalósulása, megval, ö, igen, valamint a ö, drog ö, használat ö, korlátozása. Tehát ezek lennének a célok. Nyolc módosítást írtam. A célom mindig az volt, hogy erősebbé tegyem ezt a véleményt, mire is figyeltem oda különlegesen, hogy nehogy a költség spórolás a program rovására történjen, főként a drog ellenes programok tekintetében. Azt hiszem, hogy ebben talán a kollégák támogatására számolt, számíthatok. A határokon át nyúló együttműködés nem hiszem, hogy csak egyoldalú indikátorként tekinthető, hanem vannak más hatékony indikátorok is a program sikerességével kapcsolatban. Ilyen például szerintem az, amikor konkrét esetekre próbálunk odafigyelni, hogy milyen konkrét határokon átnyúló együttműködés valósult meg a drog öm, kereskedelem megakadályozása érdekében. Tehát nézzük megint csak azt, hogy milyen pozitív példák állnak elettünk. Most itt is a ö, módosítások beterjesztése június 22, tehát holnap 10 órakor, és ezt a véleményt is július 12-én fogjuk megszavazni. Köszönöm szépen, ennyivel be is fejeztem. Ja, vielen Dank. Köszönjük szépen. Egy felszólalónk van, Szidónia. Kettő lesz mégiscsak. Köszönöm szépen ezt a két véleményt. Egy megjegyzésem volna a konkrét módosítókra vonatkozóan, ami a célkitűzéseket illeti. Ha jól értettem Barbarát, és ez a polgársággal, a jogok és polgárság programmal kapcsolatos felvetés, amelyel a szabályokat hoznánk létre. A hatos módosítóról beszélek. Ugye én nem vagyok a Nőjogi és a Libel tagja sem, de feltűnt nekem, hogy ez az új generációs program tulajdonképpen ugyanúgy, mint ahogy a Daphne program, nem nevezi nevén az erőszak elleni harcot. Úgy tűnik, hogy ez eltűnt ez a kezdeményezés. Mindaz, amit a Daphne programban lefektetünk célkitűzésben, az eltűnt az új generációs programban, és ez szerintem azért agályos. Úgyhogy ez probléma. És ezért üdvözlöm azt, hogy Barbara a Költségvetési Bizottságban is ezt a módosít, ezzel a módosítóval tulajdonképpen megpróbálja ezt visszahozni. Szakbizottságként, költségvetési szakbizottságként mindenképpen azonosítani kellene az új generációs programokat és az allokációkat, és a problémákat is nevesíteni kell. Az ember rablások problémája az szerepel itt, ezek nyilván emberi jogsértések, égbe kiáltó esetei, és ezzel is foglalkozunk itt az EU-ban, mint fontos kérdés. Úgyhogy örülök, hogy ezt a módosítót megfogalmaztad, ezt a hatost, és ez lesz az egyik nagyon fontos üzenet, amit szakbizottságunk részéről közvetíteni fogunk. Elnök asszony, Köszönöm. Hát most nem akarom megelőzni és elébe menni a dolgoknak, de a szakbizottságon belül nagy a támogatása a módosítókat, illetően Mulder úr. A frakció egyik tagja szeretne volna módosított előterjeszteni, de nem tud itt lenni, úgyhogy a kérdésem az, hogy akkor mi a határidő holnap? Ami azért elég rövid határidő, nem lehetne itt kiterjeszteni egy kicsit hétfőig kiterjeszteni a módosítók benyújtásának a határidejét? Déli 12 óráig? Angol nyelven? Nem lenne probléma, hogyha angolul kell beterjeszteni. Nem biztos, hogy tudna jönni, de azért tartsuk fenn a lehetőséget. Hát igen, az a probléma, mondja az elnök, hogy nem lehet garantálni, hogy minden nyelvre lefordításra kerülnek a benyújtott módosítók. És ugye 12-én júliusban szavazni akartunk. Hogyha megvannak angolul a módosítók, hát akkor tulajdonképpen azért feltételezhetjük, hogy a többség ezeket érteni fogja, ha nem sikerül elkészülnie a fordításoknak. De akkor hétfőn 10 óra legyen az abszolút határidő. Lehet elektronikus formában is elküldeni, és akkor később kerül rá az anyagra az aláírás, hogyha ez megfelel. Jó. Márki más még? Ha úgy látom, hogy nincs több felszólaló, nem tudom, hogy a bizottság esetleg ére szót, nem? Barbara sem. Akkor, ahogy mondtam, ez a két beszámoló Barbara részéről koronázta meg ezt a mai délelőttöt. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Nem? Nem? EIT? E I have no EIT. Az EIT-re vonatkozóan? Van még valami? Nincs itt a jelentéstevő. Ivars Godmanis a jelentéstevő, és az én feljegyzéseimben azt szerepel, hogy elhalasztottuk. Hát Carvalho asszonyt helyettesítem, ezért gondoltam, hogy akkor gyorsan szólhatok itt. Még egyszer, tehát kezdjük előről. Minden kedves kollégának szép csütörtököt és nagyon szép hétvégét kívánok viszontlátásra!